approvati nella... Az április 6-ai ülés jegyzőkönyv és az elfogadott szövegek rendelkezésre vannak-e megjegyzések ezzel kapcsolatosan nincsenek, ez esetben a jegyzőkönyveket ilyen formában elfogadottnak tekintjük.